9 órától 13 óráig, majd 3 órától 5 óráig kerül sor. És megtalálják az interneten is a programot, és ezzel berekeztem az ülést.